Nous allons reprendre. Folytatjuk a DEVE szakbizottság ülését. Mint mindig nagy megtiszteltetés számunkra a rendszeres látogatos András Pibals fejlesztési biztos. Mai látogatásának célja részt venni a struktúrált párbeszéden a bizottság részéről, mint mondtam, idén a terv kibővült, és a jelenlegi bizottság által, tehát kezdeményezés, kezdeményezések értékelése is bekerült. Sajnos csak rövid időre jött el közénk Bibász úr, egy fél órára, ezért azonnal átadom ö, neki a szót, egy rövid bevezetést tartson, kb. 5 percet. Well, thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ismételten itt lehetek a rendszeres struktúrák párbeszédünk miatt, és megvitatatom a 2014-es prioritásokat, amely mandátumunk utolsó éve lesz. Hadd mondjam el, hogy továbbra is hatékonyak szeretnénk lenni, szeretnénk, hogy hatása lenne az Európai Unió fejlesztési politikájának. Ezért nem meglepő az önök számára, hogy a változással kapcsolatos napirendet szeretnénk végrehajtani, mert továbbra is fő prioritásunk. Az Európai Bizottság megkapta ezen folyamat írásos lenyomatát. Ez egy olyan folyamat, amelynek során a két pillért próbálunk megvalósítani. A fenntartató és inkluzív növekedést szeretnénk elérni. Szeretnénk változtatást elérni, szeretnénk, hogyha több partner országot sikerüljön elérni, jelenleg 40 van lefedve. Szeretnénk eh, nagyobb eh, differenciáltságot elérni, szeretnénk, hogyha lennének eh, a költségvetési átláthatóság kapcsolatban bizonyos kritériumok. Jelenleg azon dolgozunk, hogy létrejöjjön egy keret az Európai Unió alapjai szempontjából is. Jelenleg főként a regionális blending eszközök esetében van lefedés globális szinten. Szeretnénk, hogyha a változásra vonatkozó napirendünk 2004-2020 között nagy mértékben megvalósulna. Persze az Európai Parlament támogatására szükségünk van, és ez már rávezet bennünket a delegált aktusok témájára. A delegált aktusok lehet lehetőséget nyújtanak arra, hogy bizonyos specifikus prioritásokat lehessen meghatározni régiónként. Ami a, stratégu- ami a stratégiai prioritásokat illeti, már elköltöm a parlamentnek azt, hogy kívánjuk felosztani a pénzt. Szeretnénk, hogyha önök is el tudnak mondani véleményüket azelőtt, mielőtt még végső döntést hoznánk. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés hozzájárult ahhoz, hogy ne legyen késdelem, ugyanakkor ez megfelel a demokratikus felvizsgálat egyre végényének. Az, hogy a változással kapcsolatos programot helyezzük előtérbe, 2014-ben számos más dolog mellett szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy valóban sikerül megvalósítani a fenntartatós inkluzív növekedést. Továbbra is a kettős megközelítésünket alkalmazzuk, meggyorsítjuk a végrehajtást a már meglévő kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban, és részletünk a nemzetközi vitákban. A változással kapcsolatos programok során közlemények is megjelentek, ebben ez tartalmazza a, az elképzeléseinket annak érdekében, hogy ezt át tudjuk alakítani 2020 után. Szeretnénk koncentrálni a millenniumi fejlesztési célokra és a 2015 utáni időszakra. A parlament kérésének megfelelve és az EGSB kérésének megfelelve Barozó elnök úr 2015 et a fejlesztés évének jelölte. Ez kitűnő alkalmat kíván nekünk arra, hogy erős elkötelezettséget mutassunk a szegénység megszüntetése e mellett, illetve fel tudjuk mutatni állampolgárainknak az együttműködés eredményeit. 2000 15 lesz a határideje annak is, hogy a milleniumi fejlesztés célok megvalósuljanak, és egy új e, kerülhet is elindítsunk. 2015 tehát e, egy nagyon fontos év lesz a fejlesztés szempontjából. Pontosan ezért e, nem tudok most önökkel maradni több ideig, mert a magas szintű panel be fogja mutatni a tanulmányát 2015 utára, ezt elküldik majd csodatokan a főtitkárnak, és pontosan ebből kifolyólag nagyon kevés az időm, nagyon-nagyon sajnálom ezt, de remélem, hogy a közeljövőben ezt majd kompenzálni tudom, amikor a parlamentnek erre szüksége lesz. Köszönöm szépen, most még megadom a szót Kostas Lastra kollégának két percre. Nagyon röviden rendelkezésre, két percre korlátozom a képviselők hozzászólási idejét. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok röviden fogalmazni én is ugyanis el kell menjek néhány perc múlva. Biztos úr, köszönöm szépen a prezentációt, a magyarázatot, amit adott jövőre. 500 millió európai ö, mérleget fog kérni öntől, biztos úr, és bizonyos kérdések felmerülnek az Európai Unió fejlesztési kezdeményezéseivel kapcsolatban. Nemrég megpróbáltuk megismerni azt, hogy a bizottság mit tervez növekedés és a legrászorultabbak segítése. De más a valóság, mint gondoltuk. A biztosunk a fejlesztési napok során a gazdasági fejlesztéssel foglalkozott, akkor, amikor specifikus elemeket kellett volna hangsúlyozni. Hallottuk ezt a hozzászólást, és ennek során hallottunk a magánszektorról. Azt hallottuk, hogy az a kulcs, hogy a magánszektort helyezők előtérbe. Már pedig szociális fejlődés kell. Nem mindegy fejlesztés milyen áron van. A 2014-es programban tehát egy hiányt látok. Olyan javaslat kellene, amely meghatározza a magánszektort, meghatározná a prioritásokat, a tart, fenntarthatóságot, a szegénység elleni küzdelmet. Milyen az a fenntartható fejlődés, amelyre gondolhat a fejlődő országokban az EU? Azt hiszem nem lehet nagy manőverezési lehetőséget hagyni a magánszektornak az együttműködésben. Ez van pedig Kínával kapcsolatban az Európai Uniónak integrált megközelítést kellene követnie. A fejlődés meg az értékeinknek. Ismerjük el, milyen fontos a fejlődő országban a magánszektor, de ennek a, straktor, ennek a stratégiának korlátoznia is kell a magánszektor határait. Köszönöm ennek asszony. Köszönöm szépen, ennek azon elnézést kértem a megbeszélésen voltam. Csak slágvortokban szólnék, mivel kevés az idő. 2014-es munkaprogrammal kapcsolatban a 2013-as pontjai fényében azt mondanám, hogy prioritás kell annak adni, hogy célzott alapja legyen a az alultápláltság elleni küzdelemnek nem ignorálhatják azt, hogy 200 millió nő hiányzik, mint ahogy ezt megállapítottuk délelőtt a szakbizottság nem sokára erről egy véleményt készít. Nem ölhetünk meg valakit azért, mert nő. Röviden ennyit. Örülök, hogy a bizottság proaktívabb lett a katasztrófa elhárításban, megelőzésben legyünk költséghatékonyak a tevékenységünkben. Hogyha három eurót lehet elkölteni a ö, katasztrófa elhárításra, akkor 12-t is. 12 milliárdot költöttek erre Kínában. Van még egy másik terület is, amit szeretnék kiemelni a koordinációt, a kiegészítő jelleget meg kell erősíteni azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy a támogatásunk milyen hatása van. 6 milliárd per év jut a KKV-k támogatására a harmadik világban. De ne feleljük el, ennek a gender oldalát. Ne higgyük azt, hogy a e, férfiak fontosabbak, más megközelítés szükséges. Köszönöm szépen, ezzel be is fejeztem. Görrenc úr, öné a szó két perc, pontosan. Köszönöm szépen, elnök asszony, három pontom a metódussal kapcsolatban. Először is a politikák koherenciája. Azt halljuk, hogy a bizottság szeptemberre be fog mutatni egy jelentés, inkább mint közleményt a politikák koherenciájáról. Úgy értettem, hogy a jelentés kevésbé fontos a szakszabályaink szerint, mint a közlemény. Én jobban szeretem volna, hogyha közlemény születik azért, hogy húzzuk alá, a politikák koherenciát a munkánkban. Második pont, az Európai Unió felelőssége, mint első számú szereplő a fejlesztésben. Azt hiszem ez a bizottságra tartozik, a külügyi szolgálatra. Ez különös felelősséget ad nekik. Ma délelőtt szó volt um, arra az irányelvről, amely az energiába a biomasszát vezeti be, és akkor azt mondtam, igen, ellene vagyunk annak, az Európai Unió a fejlődő országokat kirabolja, megrabolja a természeti kincseitől, de vannak más szereplők is, őket is erre rá kell venni hogyha hozzá akarunk járulni az ország fejlesztéséhez, akkor a az eredmények a partnerek számára legyenek pozitívak. E, erről nem feledkezhetünk meg, mert a törvényhozási munka gyakorlatilag befejeződött, e, már gyakorlatilag semmi nem marad hátra a mandátum végéig. Harmadik pont, tegnap este beszéltem Vuk Jeremicsel, az e, ENSZ közgyűlés elnökével, és ott megtudtam, hogy négy európai áram van, három tagja az EU-nak, Olaszország, Magyarország és Írország, amely ö, részt vesz ö, a millenáris fejlesztési célok konferencia előkészítésével. Koordinálja-e három ország erőfeszítéseit, amelyekbe bekapcsolódott Norvégia nem EU tag. Elnök, köszönöm, Pibers úr. Most hat percet adok, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, és utána lesz egy második kör, és akkor sikerül a 30 percet tartani. Well, uh, uh, Cortes Lastra úrnak mondanám, hogy a szegénység egyértelműen a fő hangsúlyt élvezi, de a partnerek nagyon sokat változtak, az Afrikai Unió 15 év alatt nagyon sokat alakult, nyilvánvaló, hogy az országoknak néhány éven belül képesnek kéne válnia arra, hogy a szegénységgel maguk megküzdjenek. Az élelmiszerbiztonsággal, a mezőgazdasággal, az élelmezéssel is foglalkoznunk kell reál beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az ország kilábalhasson a szegénységből. A magánszektor esetében a legfontosabb az, hogy legyen egy kapcsolódás az emberi jogok és a privát szektor között. Hogyha a magánszektor szektorral is foglalkozunk, hogyha az is beruház, akkor mondhatjuk ki, hogy az emberi jogok rendben vannak. Minden eszközt fel kell vonultatni a szegénység felszámolására. Gay Mitchell kérdése az arultápláltság esetében felállított transzfandal kapcsolatban, vagy felállított dandó transzfandal kapcsolatban. Nos, a legtöbb afrikai országban foglalkozunk az alultápláltsággal, és a horizontális eszközöket használjuk. Úgy gondolom, hogy ehhez a módozathoz ragaszkodnunk kell, jelenleg az alultápláltság mindenütt jelen van a fellépésünkben, ami a női egyenjogúságot, nemek egyenjogúságát illeti, ezzel folyamatosan foglalkoznunk kell. ami a Results Framework-et illeti, erről egy dokumentum készül, és a közös program készítés terén nagyon aktívak vagyunk, 14 tagállam vesz részt benne, 6 milliárdot takarítottunk meg, de lehetne még további megtakarítást eszközölni. Ami a csánszot és a PCD-t illeti, a PCD jelentés nagyon fontos kommunikáció volt, nagyon fontos, hogy a PCD megkapja a megfelelő megközelítést, októberre tűzték ki az időpontot a munkatársaim. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési támogatásnál a politikai koherenciát így lehet leginkább megvalósítani, ami a partnerek elszámoltathatóságát illeti. Az egyik a buszáni keret, és van egy másik kezdeményezés is, Nigéria, az Egyesült Királyság, Indonézia elnöklete alatt. Bízunk benne, hogy jobban fog ez működni. Ami az erőfeszítések koordinálását illeti, mindenkivel együtt dolgozunk, aki hasonlóan dolgozik, és a lehető legtöbb szerepelőt próbáljuk bevonni. Köszönöm, most két percben én magam szeretnék szólni. Tegnap a Fejlesztési Szakbizottság meghallgatást tartott a blendingről, és szerettünk volna a blending témájában a bizottságtól is hallani valamit. a kezdeti meghallgatáson ön tett egy ígéretet, ehhez szeretnék most visszatérni. Azt ígérte, hogy azokat a tagállamokat meg fogják nevezni, amelyek nem tartják be a GDP 0,7%-ára tett vállalásukat. Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet ezzel. Azt is mondta ön, hogy nincs értelme támogatni az országokat, hogyha kiraboljuk a természeti kincseiket. Látjuk, hogy a földek lenyúlása folytatódik, és alig van ellenállás. Azt is tapasztaltuk, hogy a partnerségi megállapodásokat továbbra is erőltetik, akkor is, hogyha az AKC országok ellenzik ezt. Hogyan látja ön ezeket az ellentmondásokat, hogyan értékeli őket, és milyen nehézségek miatt nem tudták orvosolni őket. Azt is megállapíthatjuk, hogy nincs következetesség a fejlesztési támogatásban. Ön azt mondta, hogy a különböző EU külső fellépéseket koordinálni fogják, de Zimbabwe, Madagaszkár esetében azt tapasztaljuk, hogy olyan szabadkereskedelmi megállapodást erőltet az EU, ami nem érdekel helyi lakosságnak. Mit gondol ön ezekről az érdekkonfliktusokról, amelyek továbbra is fent vannak, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a szerződés 208. cikkét betartsák, és a külpolitikai fellépés koherens legyen? Sargentini asszonynak adom most meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök um, asszony. Az első válasz körben azt mondta a biztos úr, hogy a magánszektor és az emberi jogok nagyon közelnek egymáshoz, és ha jól értettem önt, akkor azt mondta, hogy egy cég csak akkor fektet be egy országba, hogyha van jogállamiság, és van egy befektetési kultúra, amely biztonságos. Ez igaz, ugyanakkor lehet, hogy félreértjük azt, hogy a jogállamiság, illetve a jó befektetési klíma hogyan jött létre. Az Európai Unióban a fejlesztési segítségnyújtásról szóló vita és a kereskedelem szóló vita kicsit homályos lesz, amikor azt kezdik gondolni, hogy a cégek meg tudják szervezni a jogállamiságot. Úgy gondolom, hogy ez még mindig egy nagyon fontos feladata azon országoknak, amelyek eh, segítséget kapnak, nekik kell létrehozniuk a jogállamiságot, és nekik kell megteremteni a stabil környezetet, hogy a cégek oda mehessenek. Hogyha megvizsgálom az Európai Unió vitáját az ODA támogatással kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy a saját hazámban is 0,7%-nál kevesebb pénzt fordítanak a hivatalos eh, fejlesztési segítségnyújtásra. Inkább kereskedelmi vitáról van szó, mint fejlesztési segítségről szóló vitáról. Itt ebben a szabizottságban mi is támogatjuk a fejlesztési támogatást, de át kell gondolnunk a stratégiáinkat. Minden politika során azt kell követelnünk, hogy támogassák a fejlődést. Az elnök elmondta a az EPA példáját. Én is szeretnék egy példát, példát adni. Lehet, hogy lehetőség van arra, hogy de Hucht egy konfliktusokkal övezett ásványokra vonatkozó javaslatot tesz. Én ezt mindenképpen támogatom, által karácsony előtt fog erre sor kerülni, de hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy fejlesztési, fejlesztési szempontból fenntartható bányászt jöjjön létre ezeken a területeken? Nagyon köszönöm a biztos úré a szó, hogy válaszoljon, és hogy lezárja az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most, ami a blendinget illeti, kommunikációt kérnek tőlem, meg fogom ezt gondolni, de mindenképpen további magyarázatokkal szolgálok most arra vonatkozóan, hogy mit is értünk mi a blendingen. Semmi különösebben új nincs ez ebben infrastruktúrákkal, befektetési eszközökkel dolgozunk, de fogok készítetni a munkatársaimmal egy magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a blending tevékenység hogyan is zajlik, hogy pótoljuk az információhiányt. Nos, amit én tettem, nos, betartottam az ígéreteimet, elnök asszony, 0,7 százalék, még a több éves pénzügyi keret konklúzióiba is bekerült, a 0,7%-ot továbbra is célnak tekintjük, érvényes célnak, akkor is, hogyha a politikai figyelem nem erre irányul most. vannak országok, például az én országom, amelyeket nem volt annyira könnyű meggyőzni. De hogyha az Európai Bizottság nyilatkozatainak nyelvezetét megnézik, azt tapasztalatják, hogy sokkal keményebben fogalmazunk. Azt mondjuk, hogy az európai értékeket, az európai állampolgár biztonsági, növekedési, foglalkoztatási érdekeit árulja el az az tagállam, aki nem fizeti be ezt a pénzt úgyhogy az Európai Tanács előtt is, és általában is a legmagasabb szinten napirenden tartjuk ezt a kérdést. A, a GNI 0,43 a tovább fog növekedni a bizottság részéről mi olyan gyorsan haladunk, amilyen gyorsan csak tudunk. Most ami a fejlesztési támogatás következetességét illeti, egy csomó ö, szakpolitika kialakult, Bárnyi biztos az átláthatóságot javasolta, és ez mérföldkő jellegű változás az Európai Unió számára. Ö, az adó megkerülés terén korlátozott sikerrel járt, az Európai Tanácsban is volt erről szó, remélhetőleg folytatódik a folyamat, a G8-ban a britekkel folyik a munka az illegális pénzügyek felszámolására, ami a földek lenyúlását illeti iránymutatásokat dolgoztunk ki a fenntartható föld tulajdon érdekében, különösen a kisgazdákra összpontosítottunk. A világban betöltött szerepünkhöz képest elég jól teljesítünk, ami az epákat illeti. A partnerek miután az új kereskedelmi eh, biztos elfoglalta hivatalát, sosem magyarázták el, hogy mi a probléma az EPA-kkal és a WTO szabályok szerinti kereskedéssel. Eh, most a legutolsó fordulón az idén végre konkrétumokkal is előálltak a partnerországok, de nem hiszem, hogy ezek eh, megakadályoznák, hogy a kereskedelem terén megállapodjunk, célunk, ugyanis kettős célja van a megállapodásnak. Egyrészt, hogy legitim és világos kereskedelmi környezet jön létre, ami a WTO szabályoknak megfelel, ez életbevágó fontosságú, mert a befektetések akkor lehetnek fenntarthatóak, hogyha a WTO-val összeegyeztethetők, és a partnerek is felsorakoztak ezen elvek mögé másfelől a regionális integrációról, de Afrikában csak 10% az adik a kereskedelemnek a régiók között. Nagyon gyenge a regionális integráció, és ez a növekedést is akadályozza Afrikában ugyanakkor, amikor a partnerekkel beszélünk, nem prédikálni akarunk nekik, hanem őtőlük várjuk, hogy mondják meg, hogy mi nem mi nem működik jól. Karel de Hucht sem rájuk erőltetni akar dolgokat, hanem azt kérdezi tőlük, hogy mi az, ami nem tetszik nekik, mi az, ami nem működik. És ennek alapján lehet ugye új javaslatokat kidolgozni. Úgy Gondolom, hogy azért javult a helyzet az előző bizottság mandátumához képest az Európai Unió érdemi változást eszközölt a PCD terén, és Cecilia malmström a bevándorlás terén, illetve Csolos biztos a mezőgazdaság terén együtt működünk. Nyilván a pohár mindig félig tele van és félig üres, de én egyértelműen félig telinek látom. Egy csomó változás következett, következett be a különböző régiókban. Na most, ami Bangladesben történt, azzal kapcsolatban a Keskemi biztos elmondta egyértelműen, hogy elfogadhatatlan. És egyre nagyobb nyomást gyakorlunk, nem csak Bangladesre, hanem a többi országra is, hogy azok tartsák be az ILO normáit, a munkahogyi világszervezet normáit, a szociális felelősség, társadalmi felelősség is nagyon fontos. Az átláthatóságot mindig is támogattam. Bárnyi biztos nagyon ambíciózus javaslatot tett az asztalra. és a konfliktusos ritka nyersanyagok esetében is így lesz ez. Köszönöm. Akkor most már csak köszönetet mondanék a biztos úrnak, hogy eljött, és hogy válaszolt a kérdéseinkre. A következő alkalommal biztos vagyok benne, hogy több időnk lesz, amit vele tölthetünk. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm.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 Folytatjuk a szakbizottság munkáját szavazással kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat. Próbát teszünk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom. Pourquoi c'est rouge Voilà. C'est ça.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 Voilà, on Rendben, már csak kettő hiányzik, még egy apró erőfeszítést kérek. Már csak egy valaki nem szavazott. Igen, akkor lezárom. Rendben, mindenki szavazott. Akkor szavazzunk a földközi és balti tenger halászati korlátozása és joghatóság alá tartozó vizei a a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mais oui, c'est ça le problème. Hát igen, ez a probléma. Trois. Hármas módosító mellette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 Lezárom. Elfogadva egy hangon. Egy hangulag. Gratulálok a vélemény előadójának, azaz saját magamnak. Voilà. Alors, maintenant le... Most pedig a nagoyai protokoll a biológiai sokféleség egyezménye csatolt a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről. Nincsen módosító, szavazunk a jelentésre, a véleményről ö, eredeti formájában. Mellette ellene elfogadva elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Egyhangú eredmény. Gratulálok a vélemény előadójának, aki nincsen. Aki uh, Catherine Grace. Most egy genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és az uniós hosszosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása. Itt nagyon sok módosító van. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás akkor blokkonként? Nem. Elfogadva. Nem lehet csoportosítani egyeseket? 28-as módosító mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 29 mellett. Ellen. Tartózkodás azt hiszem, hogy ellenőrizni kell a 29-es módosított elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 30-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. 34-es, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadva. 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem? Rendben, akkor ellenőrizzük. 35-ös módosító, elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Rendben. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-ig egy blokkban, 39-40-41-es. Rendben, igen. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 85-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. A 49-ig 44-es től 46-ig. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 49 mellett ellen tartózkodás elfogadva 50-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Görenc úr, szót kér amikor a véleményező több módosítót javasol, akkor blogban lehet valószínűleg feltételezhetjük, vagy, vagy tíz itt a véleményezőtől egymás után próbáljuk meg, mert akkor időt nyerünk. 53. astól 56-osig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 60-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva 86-os mellett, ellen tartózkodás elutasítva. Rendben, 86-os ellenőrzés elektronikusan megnyitom a szavazást. Mankin voix. Egy szavazat hiányzik, lezárom. Elutasítva. 87-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva. Itt lehet csoportosítani? Nem. 61-es től 63-asig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellett me ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 69 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 88-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 70-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 71-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 89-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 73 73-tól 79-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most a programok bekezdésekről szavazunk. Lehet ezt csoportban? Nem az összeset, de 1-től 8-ig, 2-től 8-ig. Nem. Kettes módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva a hármas módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadva a négyes módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva a hatos módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? hetes módosító, 8-as, 81-es, mellette ellene tartozás elfogadva. 10, 11, 12 mellett ellene tartózkodás elfogadva, tehát 12-ig. 13 mellett ellen tartózkodással elfogadva 14-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva 15-ös módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös, megnyitom, mert nem jól láttam, elektronikusan. Lezárom. Elutasítva. Elutasítva. 15-ös módosító volt. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lehet csoportosítani 18, 19, 26 meddig 20-ig, 18-tól 20-ig, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 22-es módosító, nem, 21-es módosító, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás 23-as módosító mellette mellette ki van ellene, kitartózkodik, elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ö, ö, utalások, egyes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva, most pedig a módosított véleményről szavazunk mellette, ellene tartózkodással fogadva, most pedig elektronikusan szavazunk. Il reste encore deux personnes à voter. Encore une. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Hűha.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 tartózkodás elfogadva. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a nyolcast, elektronikusan, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes két részben. Első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Tizenkettestől tizennégyesig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. az így módosított vélemény mellett, ellen, elfogadtuk, elektronikusan is erősítsük meg, megnyitom, lezárom, egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok a kiváló előadónknak! Most a genericidiumról, a hiányzó nőkről szavazunk. Első módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem tudom. Elnézést. Ugye részenként kellene itt szavazni a kettesnél. Bocsánat. Akkor a kettes módosítónál ugye az első rész mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene ki tartózkodik, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette, illetve egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító, nem, ellenőrizzük először a hatos módosítót elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos módosító, elfogadtuk tehát. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva.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 az így módosított vélemény mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, elektronikus ellenőrzés, megnyitom. Lezárom a szavazást. 21 igen, egy tartózkodás, nulla ellenszavazat. Gratulálunk Krecu asszonynak. Aki belement, hogy ilyen szoros határidőkkel elvégezze a munkát. A szavazás ezzel lezárult, kérem tegyék el a kártyájukat, ne felejtsék itt, legközelebb szükség lesz rá. Ça va? Les gens vont partir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 We have three minutes of suspension. Három percre felfüggesztem az ülést. Három percre. Nous allons maintenant reprendre nos travaux et Folytatjuk a munkánkat, és a napirend 23. pontjával fogunk foglalkozni a fejlesztési politikák koherenciájának intézményes aspektusairól lesz szó. E fontos témában eszmecserét folytatunk az itt képviselt civil társadalommal, a Concord képviseli őket. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az Európai Uniónak egy sor mechanizmusa és intézménye van, amelyek segítenek megvalósítani fejlesztési vállalásainkat. A szerződés 208. cikke a kotonói partnerségi megállapodás 12. cikke, az emberi jogi záradékok és védzáradékok, stb. Ennek ellenére az Európai Unió szintjén továbbra is szakadék van a kinyilatkoztatott célok és az Európai Unió által megvalósított politikák megélt terepen eh, tapasztalt eredményei között. Különböző eszközök és mechanizmusok eh, segíthetnék elő, hogy eh, vállalásaink koherensebb módon valósuljanak meg a terepen. Az Európai Parlamentnek rendkívül fontos szerepe van ebben, a tanács és az Európai Bizottság a vállalásokat folyamatosan szemmel tartják az Európai Parlament a helyi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel előkészítheti a döntéshozatalt, annak érdekében, hogy egy széleskörű konzultáció a fejlett és fejlődő országokban eredményeket hozzon. Az eszmecsere ahogy állandó előadón Görenc úr mondja, érezhetően kell, hogy javítsa a jelenlegi intézményes kereteket meghívtuk a Concordot, a fejlesztési ö, civil szervezetek európai platformját. Laura Sullivan ö, fog itt ö, a Concord részéről ismertetőt tartani. Szeretném üdvözölni Szaléván asszonyt. Most pedig átadom a szót Görensz úrnak, aki állandó előadónk a fejlesztési politikák következetessége, koherenciája témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül röviden fog fogalmazni, két oknál fogva. Először is ön már jól felvázolta az eszmecsere kereteit másfelől pedig a eh, Concord eh, részvétele a vitában eh, pontosan megfelel a mi szándékunknak, mi szerint egy párbeszéd alakuljon ki a szakpolitikák koherenciájáról. Már a nemzeti parlamentekkel tartott találkozó alkalmával szerettünk volna erre sort keríteni, sajnos akkor nem volt rá mód. Úgyhogy most rögtön átadnám a szót a Concordnak, és azt kérem tőlük, hogy a lehető legőszintébben eh, nyilatkozzanak. Egyébként is mindig őszintén szoktak. Másfelől, eh, mivel egy műhelyt szeretnénk kialakítani az elkövetkező hónapok során a fejlesztési szakpolitikákról, és azt javasolnám, hogy a Concord is vegyen ennek a munkájában részt. Köszönöm szépen. Just to, to clarify, my name is Laura Sullivan. I'm, I represent... Laura Sullivan a nevem, brüsszeli képviseleten dolgozom, és a Concord megbízásából a fejlesztéssel foglalkozom. Nagyon örülök a meghívásnak, és főleg így Catherine Ashton előtt megjelenni a szakbizottság előtt így később más kérdéseket is lehetnek fel Catherine Ashtonnak a délután során. A Google-ra felmentem, és PCD-t beírtam point cloud data, pont felhő adat. Ez egy fajta fájl, utána Perfume Cosmetics Design, és utána sok Pussycat Dolls. Ez nagyon későn jelent meg. PCD egyelő Social Justice Rise Fairness People. Ez kétfajtaképpen hathat az emberekre, teljesen összezavarja őket, illetve elaltatja őket a dolgunk az, hogy megértessük az emberekkel, hogy a ö, fejlesztési politikának a koherenciája ö, milyen fontos. Ö, az egyik kézzel adunk, de ne vegyünk el a másikkal. A PCD, a fejlesztési politika ö, koherenciája Tehát igen, fontos szempont. Ezt le kell fordítani tényleges változásokra. Miért van szükség mechanizmusra? Először a prevenció miatt jobb megelőzni, mint gyógyítani. Másrészt, ha megtörténik, akkor lássuk, hogy megtörtént. Másrészt, hogyha megtörtént, akkor helyre kell hozni ami nem stimmelt. Nos, lássuk a három célt részletesen. Első a prevenció. EU e, szinten sok az ex ante hatás vizsgálat. Ez kötelező minden Európai Bizottsági Javaslat e, előtt. Ez sok erőfeszítés, erőfeszítés jelent, e, de azt találjuk, hogy 2000 2009-től 2011-ig nagyon kevés javaslat foglalkozott a fejlesztési hatásokkal. Azaz 77-ből 7 miért nem tölt ez be fontosabb szerepet? Hiányzik a politikai akarat? Tudjuk, hogy tavaly májusban bizonyítékokra alapuló fejlesztési politikát kértek számon a bizottságon. Nem elég az eddig elvégzett elemzés. Alapvetően esetleg nincsenek tisztába ezzel. A fejlesztési ö, politika ö, ö, koherenciáját ö, a az ellenőrzés útmutató nem is említi, csak a fejlesztési politikát. Nos, lássuk a második aspektust, a feltárást, ex post monitoringozás során. Ma délelőtt szó volt a bióüzemanyagokról. Nem régi példa van erről márciusról, amikor az energetikai főigazgatóság vizsgálta az irányelv megvanulásának kapcsán, hogy milyenek a munkakörülmények, és milyen az illelmezésügyi E helyzet. Azok, akik nem ismerik az irányelvet, ez arról szól, hogy van egy 10%-os szél a megújuló energiákra 2020-ra e, most az élelmiszerpiacokra próbálunk nyomást gyakorolni, és ez kihat a munkajogra is. Csak hogy nem végeztek előzetes felmérés a hatásról. Szenegálban és Tanzániában próbálták a hatását lemérni csak egy forrás használnak, nem használják fel a civil szervezetek, illetve az ENSZ tapasztalatai. Csak 2010-ig megy a vizsgálat, pedig egy évvel korábban fogadták el az irányelvet, tehát a hatás nyilván később jött meg. Csak egy példát szerettem volna adni arra, hogy az ex post monitoringozás miért nem megy. Harmadik aspektus a tényleges hatást ellensúlyozni egy helyreállító mechanizmus szükségessége. Például, hogyha Kenyában egy közösség elveszti a földjét, mert egy olasz cég bioüzemanyagot akar exportálni Európába. Mi ezt tanulmányoztuk. Szükséges ez a tudás, de szükséges fellépni. Nagy lehetőség van az Európai Unióban a delegációknak úgy gondoljuk, hogy most nagy lehetőséget hagynák ki, amikor a helyi civil társadalmakkal nem konzultálnak a tervezés időszakában. Biztosíthatnák a nagyobb koherenciát a fejlesztési politikák számára. Az EU vezetőit próbáljuk arra hangolni, hogy ezt vegyék figyelembe. Különben a Lisszaboni szerződés elveszti értelmét. Remélem, hogy mindenki megkapja az előadás után a szlájdokat is. Ez egy példa a fejlődésre. A Dán parlamentben az EU ügyek szakbizottsága is foglalkozik az ügyel a fejlesztési politikák koherenciájával. Ez a két utolsó uh, szlájd. mik az ajánlásaink az Európai Parlament számára először is? ideje beszélni a politikai szándékról mit mondanak és tesznek az európai politikusok, többek közt Catherine Ashton, Peebles biztosok, illetve Barroso ezzel kapcsolatban. Az európai delegációkat be kell vonni a fejlesztési politikák koherenciájának kialakításába. Hogyha még ha egy évet kell várnunk egy levélre, akkor meg fogok elképzelni, hogy milyen gyors másod az akció. Az igazságot csak úgy érhetjük el, hogyha a hiba történik, azt helyre igazítják. nem csak a finanszírozásról van szó, hanem arról, hogy károkozás is elképzelhető, és akkor még többe kerül a helyreállítás. Most értem el az utolsó szlájdhoz, a technikai változásokhoz. Úgy gondoljuk, hogy a az a véleményező, aki a vonatkozó jelentéssel foglalkozik, megfelelő szaktudással kell rendelkezik. De ez nem csak a Deve szakbizottság dolga, ez minden szakbizottságra tartozik. Az EMPL szakbizottság egyik képviselőjével beszéltem, úgy gyerült, hogy ők sincsenek eléggé képben a közös parlamenti közgyűlés a legjobb fórum arra, hogy az AKC-tól a megfelelő információt megtart megkapják. A nemzeti parlamentekkel is kapcsolatot kell tartani. idén és jövőre áttekintik a hatástanulmány kézikönyvet. Ebbe szükséges bevenni a fejlesztési politikák koherenciájának kérdését. Ezek technikai ajánlások. Szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Thanks. <clears throat> Merci beaucoup. Köszönöm szépen ki a szó, a képviselőké. Laura Sullivan asszony előadása után, amelyet szenvedélyesen és energikusan mutatott be. Fontos dolog. Bon, Monsieur Görens. Görens úr. Szeretnék reagálni azon melegi benne a prezentációra, és elmondanám, hogy hát látszik a szenvedélyesség, az elkötelezettség, ami a naptárat illeti. Szeretnék plusz információt adni. Mielőtt megérkezett volna, Peebles biztossal folytattunk struktúrált párbeszédet a kérdésem hozzá az volt, hogy a bizottság milyen jellegű dokumentumot fog benyújtani októberben, és hát azért, hogy októberben lesz erre reakció. Mi azt kívánjuk, legalábbis én azt kívánom, hogyha szabad kivetítenem a véleményemet az egész szakbizottságra, de hát nem sokan mondtak ellent, Nos, a közlemény státusza magasabb a jelentésénél. Szeretnénk, hogyha a bizottság ennek a dokumentumnak olyan státuszt adna, amely tekintélyt biztosít a tematikának. Másrészt addigra a szakbizottságban már lefolytattuk a vitát, és mivel ez visszatérő kérdés, visszatér a bizottsággal, Eston asszonynal folytatott párbeszédeinkben is, és készülök kérdéssel az ő látogatására. Találkozunk külső szakemberekkel egy műhely kapcsán még a nyár előtt, a nyári vakáció előtt. Szeretném, hogyha ön is részt venne és hozzászólna. Akár csak ma a tematika a módszer volt. Kérem, javasoljon témát. Jó lenne, hogy a Concord kifejtse véleményét, arról, hogy milyen metódust részesítenek előnyben a PCD megközelítés keretében. Jó lenne valakit az OECD-től is meghívni. Az értékelés területén ők már úttörő munkát végeztek. Az első legtekintélyesebb intézmény, amely ezzel foglalkozik az OECD-ben. Ezen gondolkoznak. Krisztin, az asszisztensem részt vesz minden eseményen, mert Párizsban szerveznek az OECD-ben. Jó lenne, ha ott is felszólalnának, és vita alakulna ki. Ellátogat ide az OECD Fejlesztési Bizottság új elnöke nem sokára, ez új lehetőség lesz arra, hogy foglalkozunk a kérdéssel. Ennyi. A munka nem áll a jelentésekkel. a bizottság meg fogja jelentetni a jelentés, hogy reméljük a közleményt, és akkor január, február elején legkésőbb meg lehet szavazni ezt a jelentést a szakbizottságban, és ez tükrözi majd azokat a javaslatokat, amelyeket tettek a vita részvevői, akár itt a szakbizottság ülésén, akár a műhelye során, amelyről az előbb tettem említést. Remélem, a kollégák is véleményt mondanak ezzel kapcsolatban. Annyit szeretnék mondani, hogy nem én fe, találtam fel a politikák koherenciáját. Tudom, hogy ez szükséges. Volt már véleményező, Stibár Rapstam. Azt hiszem, most már tudjuk, mit kell tenni prezentációjából az maradt meg, hogy legalább akkora fontos, fontosságot kell tulajdonítani a módszernek, mint a tartalomnak. Persze a lényeg a tartalom, de ne hanyagoljuk el a módszert. Ez azért is fontos, mert a mandátum végéig nincsen törvényhozási kezdeményezés, amely folyamatban lenne, kivéve 2015-re vonatkozólag, amely a fejlesztésével lesz Ma délelőtt kineveztek véleményezővé ezzel kapcsolatban. Itt is majd a koherenciát lehet hangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm. Most még megadom a szót Gustafsson úrnak. And I was speaking... Svédül fogok beszélni. Tehát, hogyha esetleg nem értenék a svéd nyelvet, akkor kérem tegyék fel a fülhallgatójukat. Yeah, number two, yes. Okay. Eh, jag vill tacka dig så jättemycket. Szeretnék köszönetet mondani önöknek a prezentációját. Egyértelmű, világos, konkrét prezentáció volt ez, és még politikusként is könnyű volt ezt követni. Ez a prezentáció néhány pozitív aspektust is tartalmaz, és eh, bemutatta azt, hogy mit próbálnak elérni. Egyértelműen bemutatta ezt. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és azt is szeretném megköszönni ön által, hogy ilyen sok ö, szervezet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Sok szervezetnek olyan résztebe menő tudása van, amivel mi nem rendelkezünk. Hogy önökkel kapcsolatban állunk, és sokat segít a munkánk ban, hiszen mi is konkrétabban meg tudjuk fogalmazni gondolatainkat, és ezt nagyon fontosnak tartom személy szerint. Szerintem ez a dia eh, bemutató, hogyha ezt el tudnánk küldeni e-mailben, az nagyon sokat segítene nekünk, mert a prezentációban voltak olyan elképzelések, amelyeket szeretnék mi is átvenni a munkánk során. La parole à la commission. Megadom a szót az Európai Bizottságnak, Zdenka Debiesova asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a Concordnak is, ezért a nagyon jó ismertetőért, nagyon sok érdekes javaslatot tettek. Felismerjük, hogy mennyire fontos a módszer, folyamatosan igyekszünk javítani a hatástanulmányokon, a PCD céljaira, illetve különböző módszereket próbáltunk ki a különböző országokban a hatékonyság mérésére. Úgy gondolom, hogy ez nem titok. Az OECD-vel szorosan együttműködünk, és mielőtt ide jöttem, éppen egy OECD szakértői találkozóra hívtak, az élelmiszer biztonsági kihatások országonkénti vizsgálatával kapcsolatban. Nincs még tökéletes megoldásunk, a jelentésünket most készítjük, A levelet még nem küldtük el a delegációnak, hiszen két intézményről van szó, a bizottságról és a külügyi szolgálatról. Kicsit hosszabb időt vesz egy igénybe, mint hogyha csak egy intézmény lépne fel. De úgy gondolom, hogy jó iránymutatással szolgáltunk a delegációknak arra vonatkozóan, hogy legyenek figyelemmel a PCD munkára is, nagyon leterheltek, E, ugyanakkor e, megpróbáljuk a e, delegációktól kapott információkat is jobban feldolgozni. Most nem mennék bele abba a vitába, amit már a biztos úrral lefolytattak, nem ismételném meg, amit ő már úgyis elmondott. Köszönöm. Merci beaucoup. Uh, je donne peut-être maintenant la parole au service d'action extérieure. Akkor most esetleg a külügyi szolgálatnak is megadnám a szót. Felix Fernández Só úr képviseli őket. Kérem, hogy ő is mondja el, hogy hogyan látja a fejlesztési politikák koherenciáját. Köszönöm szépen Zsoli asszony, és köszönet Lórának is az előadásért, egyetértek Görenc úrral, nagyon lelkes volt, szenvedélyes ez az előadás, mi minnyáján szenvedélyesek vagyunk, ugyanakkor nagyon nagy nehézség minnyájunk számára, hogy egy ilyen komoly napirendet kell megvalósítanunk, különösen a delegációknál kevesen dolgoznak ehhez. DEFCO főigazgatósággal egyetértek, hogy meg kell kapniuk a delegációknak a megfelelő instrukciókat a PCD-re eh, vonatkozóan, hogyan lehet a partnerországokban konkrétan jobban bevonni a civil szervezeteket, de hát ez nem könnyű munka, eh, mindenképpen nagyon oda kell figyelni rá. Folyamatban van a dolog, és eh, be fogunk számolni önöknek, mihelyt eredményt értünk el. Köszönöm. Akkor újra megadnám a szót a civil társadalom képviselőjének. Tessék, Lóra. Köszönöm szépen. Csak néhány választ szeretnék adni, és először is Görenc úrnak válaszolva. Örömmel szeretném csatlakozni ez a workshophoz, amit ön szervez. Nagyon sok előlépés lehet tenni akkor, hogyha megértjük a mechanizmusokat, és azt, hogy ez hogyan működik konkrétan nem tudom elmondani, hogy hogyan fog ez majd történni, de tudniuk kell, hogy a Concordnál mi egy jelentést készítünk, amely időben fog érkezni, és amely megvizsgálja a politikai koherencia hiányát bizonyos tematikus területeken. Mindenképpen majd ezeket el, le fogjuk írni. Úgy vélem, hogy ami a bizottság, illetve a külügyi szolgálat hozzászólását illeti. Nagyon jó az együttműködésünk mindkét intézménnyel, és nagyon komolyan veszik ők is ezt a témát. Várjuk már ezeket az iránymutatásokat, amelyeket a delegációk adnak, de az önök szabizottságát, a külügyi szolgálatot és a bizottságot is arra kérjük, hogy nézzék meg azt, mi történik majd a delegációk után, mert jó megkapni az információt, de kihez kerül ez? Hogyan bánnak ezzel? Hogyan lehet elérni azt, hogy tényleg történjék ezzel valami? Tehát valóban meg kell vizsgálni azt, hogy mit történik Brüsszelben. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a párbeszédet, ezt folytatnunk majd kell. Ha további példákra vannak szükségük, akkor ezeket el tudjuk önöknek eh, juttatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Görens úrnak adnám meg a szót, hogy eh, lezárja röviden a témát. Igen, úgy gondolom, hogy Concord képviselője jól levonta a következtetéseket. Valamit én elfelejtettem az előbb. Gyakran beszélünk a politikák koherenciája értékelésének periméteréről. Hadd magyarázom el, hogy mire gondolok a fejleszt fejlesztés terén az Európai Unió és a tagállam is, tagállamok is fellépnek. Lehet, hogy valaki jót tesz, és közben valaki más pedig lerombolja azt, ami történt, és előfordul, hogy negatív image alakul ki a fejlesztési támogatásnak. Úgy gondolom, hogy meg kell állapodni a módszerben, és várom az Európai Bizottságnak a instrukcióit, javaslatait is. Számomra alapvető fontosságúnak tűnik ez annál az egyszerű oknál fogva, hogy az Európai Unió a legnagyobb intézményes szerepvállaló, az állami fejlesztési támogatások terén felelőssége tehát nagy, első rendű szereplő, ezért a lehető legpontosabban értékelni kell a felépésének a hatását a nagy vitákban, amelyek előttünk állnak, többször kiderült, hogy az image nem mindenhol ugyan olyan. A New Yorki 2015 utáni időszakra vonatkozó milleniumi fejlesztési célkonferenciára is gondolok itt. Nagyon jó, hogy a civil társadalom részéről a Concord révén Sullivan asszony itt volt. Nagyon érdekes eszmecsere volt. Köszönöm. Szeretném most üdvözölni a delegációt, a vendégeinket, akik most érkeztek a terembe, és nyomon követik munkánkat. Szudáni politikai vezetőkről van szó, akiket a demokrácia, a parlamenti demokrácia promóciójával foglalkozó irodánk hívott meg. Szeretettel üdvözöljük Önöket, Eston főképviselő asszonyt várjuk. A különböző Európai Uniós szakpolitikák közötti koherenciával foglalkoztunk eddig, a civil társadalom részvételével, és állandó előadónknak köszönhetően. Ez a téma mindig ott lesz a napi rendünkön. Köszönöm szépen. A az Estonasszony érkezését megelőző időszakra tervezett témákat mind megbeszéltük. 17 óra 30-ra várjuk Estonasszonyt, úgyhogy 17 óra 28 percig felfüggesztem a szakbizottság ülését, 17 óra 28 perckor tehát folytatjuk. Köszönöm szépen!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 Chers collègues, je vous invite à vous asseoir. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Érkezik a főképviselő asszony. Euh, un très grand plaisir que j'accueille à présent. Nagyon nagy örömmel euh, üdvözlöm Catherine Ashton Baronőt, az Európai Unió euh, külügyi és biztonságpolitikai főmegbizotját és a tanács, a bizottság alelnökét. Catherine, mindig nagy öröm eszmét cserélni. Nagyon fontos a fejlesztési politika szempontjából is a külügyi szolgálat fellépése az európai fejlesztési alap, illetve a fejlesztési eszközök működtetése szempontjából. a tagállamokkal karöltve igyekszünk megvalósítani a programkészítést a jövőre vonatkozóan. Az ön mai látogatása igen időszerű, hiszen a külügyi tanács ülése, ahol a fejlesztésről volt elsősorban szó, ma délelőtt került megrendezésre, az ön elnöklete alatt úgyhogy most forrón számolhat be az ottani fejleményekről. Az elmúlt hónapok során a szakbizottságunk nagyon fontos témákkal foglalkozott, állami támogatás a fejlesztéshez, koherencia a fejlesztési politikákban, illetve a 2015 utáni napi rend a segélyezésben a világon. Úgyhogy Eston asszonynak meg is adom a szót haladéktalanul. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek a szakbizottságban, és hogy Zsoli asszonynal is újra találkozhatok. Szeretnék köszönetet mondani, egyben gratulálni az elvégzett munkáért. Tudom, hogy fiatal szudáni politikusok vannak a teremben. Micsoda megtiszteltetés, hogy itt vannak önök. Remélem, hogy jól utaztak, és hogy érdekes tapasztalatokat szereznek látogatásuk során. Szeretném tájékoztatni a szakbizottságot a e, ma délelőtti tanácsülésről. A fejlesztéssel foglalkozó külön tanácsülést tartottunk, ahogy ígértem e, korábban, és a 2015 utáni ágendával, illetve a változás programjának megvalósításával foglalkoztunk. A P-Bugs már volt itt ma, és néhány szóban beszélt mindkét témáról. Mégis szeretnék beszámolni erről az ülésről. Jan Jeleson, ENSZ főtitkár helyettest meghívtam ebédre, hogy a 2015 utáni helyzetről, illetve Myanmarról, Burmáról és Afganisztánról eszmét cseréljünk. 2015 után, mint tudják, sürgető kérdésként vetődnek fel a milleniumi fejlesztési célok, illetve a Rio Plus 20 is megoldásra vár. fel kell készülnünk arra, hogy 2015 után mi legyen a millenáris fejlesztési célokkal. A tanács egy átfogó keretet készít elő, aminek alapján az Európai Unió koherensen léphet fel. Nem könnyű ez a tárgyalási folyamat, de mindenképpen győzelem, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Andrisnak mindenképpen sokkal tartozunk érte. Nagyon fontos prioritás ez, és nagyon örülök, hogy eljutottunk idáig globálisnak, univerzális globálisnak kell lenni a keretnek, a globális kihívásokról kell, hogy szóljon, és az országok felelősségéről a különböző kontextusokban, körülmények között. Demokratikus kormányzás, emberi jogok, jogállamiság, ezek a fő vezérelvek, illetve a béke fennmaradása és a biztonság fennmaradása. Nem lehet garantálni, hogy mindenki osztja az értékeinket. A parlamentnek a kontribúciója nagyon értékes lesz. Kasmerek úr hamarosan egy jelentéssel áll elő. A másik vita, ami lezajlott, az Agenda for Change, a változás programjának megvalósítása a 2000 2014 és 2020 közötti fejlemények voltak. Andris és magam is úgy gondoljuk, hogy a tanács és a parlament pontosan ugyanolyan szerepet játszik ebben a gyakorlatban, ugyanúgy kell kezelnünk őket. Hadd ismertessem a helyzetet a fejlesztési politikában stratégiai és koherens megközelítést kell megvalósítanunk, úgyhogy maximális legyen a hatása a munkának. A fenntartható fejlődés háborús körülmények között nem valósítható meg, a béke és a biztonság fenntartása fontos prioritás kell, hogy legyen. Közös programkészítés, fontos hangsúly ez, 2014-re már 20 ország dolgozik majd együtt, és a következő évek során 40 partnerországra fog kiterjedni ez az erőfeszítés. Én nagyon hálás vagyok azoknak az országoknak, amelyek a fővárosoknak, nagykövetségeiknek köszönhetően részt vesz ebben Etiópiában, 13 tagállami nagykövet együtt írt alá az Európai Unióval és az ottani kormányjal egy 2015-ig tartó programot. Xavier Marshallnek is sokkal tartozunk, nem régiben hunyt el, most lesz a temetése, nagyon sokat tett Afrikában, kemény munkát végzett, és fejet kell hajtanunk előtte, illetve részvételt nyilvánítottam a családtagjainak, és a közös programkészítés nem könnyű ám eladni, a nemzeti parlamenti képviselőkkel találkoztunk legutóbb e témában, illetve a fejlesztési politikák koherenciája témájában. Ugyanis nagyon nagy szükség van mindenre. A 11. EDF most zárult, és látható, hogy melyik tagállam mennyivel járult hozzá. Köszönet a kormányoknak, hogy több mint 30 és fél milliárd eurót állítottak rendelkezésre. Tudom, hogy nem könnyű pénzt találni most, a jelen körülmények között a 0,7%-os GNI arányt megvalósítani. A legfrissebb adatok, OECD adatok szerint a válság ellenére az EU továbbra is a legnagyobb donor a világon, de azért 2012-ben, hogyha együtt vesszük a tagállami és EU segélyezés csökkent a teljes összeg. Mindenképpen segíteni kell a legszegényebb országoknak, és hát persze a vezető szerepünk és a hitelünk is múlik mindezen. Bízom benne, hogy a következő évek során más forrásokból is, magán és közforrásokból, nemzetközi forrásokból több pénzt tudunk majd szerezni. Katalizátorként kell, hogy járjunk, és kíváncsi vagyok az önök véleményére a blending témájában is. Néhány szóban még Afganisztánról, Burmáról, Miamáról is szólnék, erről is szó volt ma. Zsoli asszony jól ismeri az afganisztáni helyzetet, és az elkövetkező hónapok során megkezdődik az, amit az átalakulás végső szakaszának nevezhetünk az EU és a tagállamok megállapodtak, hogy legalább 200 millió eurós támogatást fenntartunk évente egy teljes egymilliárdos csomag részeként. Um, úgy gondolom személyesen is, hogy ez a támogatás nagyon fontos a kihívások felvállalásában, az intézmények képítésében. Aliasen ENSZ főtitkán helyettes sokat beszélt arról, hogy gondoskodni kell arról, hogy a jogállamiság és az intézmények jól működjenek, és arról is el kell gondolkodni, hogy milyen koordinációra van szükség Afganisztánban gondoskodni kell arról, hogy a lányok továbbra is iskolába járjanak, gondoskodni kell az igazságszolgáltatás megfelelő működéséről, az emberi jogok érvényesüléséről, a korrupció felszámolásáról. Tehát együtt kell maradnunk, és gondoskodni arról, hogy jól költsük el a pénzt. Ami Burma Myanmart illeti, végre a szankciókat feloldottuk, de még nagyon sok tennivaló van, emberi jogok, demokrácia, szegénység ellenes küzdelem és tartós béke bizonyos feszültségeket fel kell még számolni, és mindenkivel éreztetni, hogy része a társadalomnak. Tudom, hogy az attitűdök megváltoztatása nem könnyű, kemény munkát kell végeznünk, hogy ezt elérjük. 2013-14 során 200 millió eurót szánunk erre, és remélhetőleg sikerül fenntartani a segítségnyújtás magas szintjét, ahogy hallhatták. Én egy munkacsoportot fogok majd elnökölni novembertől, amely a nemzetközi pénzügyi szervezeteket tömöríti az EU intézményeket, az Európai Parlament tagjait is, illetve az üzleti életképviselőit is, annak érdekében a gazdasági politikai eh, segítséget adjunk az átmert alatt álló országoknak. Jolly asszony folytathatnám még ezt, de abba hagyom itt, mert a lehető legtöbb kérdésükre szeretnék választ adni. Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Mitchell úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen um, Aston Máronónak is. Hadd kezdjem, hadd kezdjek bele, mert szerintem sok kérdés lesz még. Először is szeretném elmondani azt, hogy örültem annak, amit elmondott a fejlesztési segítségnyújtásról. Örülök annak, hogy ön ezt támogatja, erre szükség van. Egy dolog az, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, de más dolog az, hogy ez a GNI mértékéhez eh, mérve csökkentés, ez eh, égbe kiáltó. Mit kíván tenni az Európai Unió a szíriai konfliktus fegyverkezési elemei kapcsolatában. A katasztrófa, kockázatcsökkentés, ennek kapcsolatban örülök, hogy az Európai Bizottság most már egy sokkal proaktívabb szerepet vállal, úgy becslik, hogy minden egyes kiadott euró után négyet tudunk visszaszerezni. Viszont ez nem a figyelembe azt, hogy mennyi életet lehet megmenteni. Tudom, hogy számos biztos kapott egy levelet, melynek során azt kérték, hogy ezt a fajta fejlesztést tovább folytassuk, hiszen ez, ezzel sok katasztrófát meg lehet előzni. Mindenképpen prioritásként kell ezt kezelni. Utolsó kérdésként pedig eh, az a gender style szeretnék kérdezni, tehát a nem alapú ö, eh, szelektálásról. A FEM szakbizottság egy jelentés is készített erről a témáról. Az ENSZ úgy becsli, hogy mintegy 200 millió nő tűnt el a világ népességéből csak azért, mert van ez a nemi alapú gyilkosság. Néhány adatot Kínában sokkal nagyobb a... a, a but it's not specific. It's not, it's not unique. Tehát 120 fiú jut 100 lányra, és a lányok már csecsemő korukban meghalnak. Ez benne van abban a jelentésben, amivel az Európai Bizottság, Európai Parlament is foglalkozik, és valakinek ennek az élére kell állnia ennek a témának. Elnök, most pedig Korstes Lastra úr kap szót. Oye? Sí. Y gracias por estar aquí. Eh, bueno. Köszönöm szépen a szót. A fejlesztési együttműködés az szíve ugye ezt tudjuk. Már korábban is ez volt a helyzet, amikor még másfajta funkciót töltött be. Tudom, hogy nagyon sokat utazik, nagyon sok magaszintű képviselővel találkozik, és minden hozzászólása arról tanúskodik, hogy ön számára nagyon fontos a fejlesztési együttműködés. Szeretném, hogyha mesélne egy kicsit a, arról az elemzésről, amit a külügyi szolgálat végzett. Nagyon sokat beszélnek a koordinált koordinációról a DEFCO, illetve a külügyi szolgálat között, illetve a kohézió kapcsán sokat beszélnek erről. Mindkét szolgálatnak arra kell törekedni, hogy jobban együttműködjenek, még jobban meg tudják ítélni a helyzeteket, és minél jobb stratégiákat tudjanak kifejleszteni. Két kérdés lenne Eston asszony. Bizonyára tudja, hogy a koherencia az együttműködés, a fejlesztés együttműködésben nagyon fontos elem, viszont itt eléggé kevés, kevés az előrelépés. Ön főképviselőként mit kíván tenni ennek megváltoztatására? Lehetne ebből egy prioritást tenni, ha igen, akkor hogyan? És még egy kérdés az általános bizottsági megközelítést illetőleg. Megállapíthatjuk, hogy néha problémák adódnak a transzverzális szektortervek miatt, főként amikor a kereskedelem és a fejlesztési együttműködés kibékítéséről van szó, mit lehet tenni ennek érdekében este a elnök. Köszönöm szépen, Gőrenc úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt van közöttünk Catherine Ashton és munkatársai. Van némi tapasztalatunk a közös munkáról. Az elején nem volt könnyű, nem is tagadom de el kell ismerjem objektíven, javultak a dolgok. Hát még nem minden tökéletes, majd el fog mondani miért. Azt mondta, hogy az Európai Unió globális szereplő. Rendben, ezt elismerjük. Az első számú szereplő vagyunk a fejlesztési segítségnyújtásban. Hihetőek vagyunk még, de veszélyzónába léptünk, ezt nem szabad alábecsülni ebben a vitában. El kell gondolkozni arról, hogy, ka, hogy mi a súlyunk a világban. Katonailag kevesebbet érünk, mint korábban. Stratégiáról beszélünk, tehát ne csak a gazdaságot is. Nagy a súlyunk, reális, de másokhoz képes vesztettünk belőle. A feltörekvők javára vesztettünk belőle. Csak hogy nem tudják a világon, hogy megvan a no hang, de hogy ezt végre is hajtjuk, ezt nem tudják. Láthatóbbakká kell válnunk. Nagy mértékben járulunk hozzá a fejlesztéshez. Nem mi vagyunk meg kell tartanunk a szerepünket, és a 28-aknak jobban kell együtt működniük. Kritikus vagyok önnel szemben, de még inkább a tagországokkal szemben. Hiszen nem a tagországok egyfajta képmutatásról tanúskodnak. Sokan abban élnek, hogy jelentős részevő akarnak lenni, majd a jövőben a fejlesztési politikának, fejlesztési segítségnyújtásnak. Egy miniszter azt mondta, hogy 20%-ot kell fordítani a fejlesztésre és az éghajlat változás ellensúlyozására. Mi nem így gondoljuk. A klímaváltozás hatásainak a az ellensúlyozását nem szabad a fejlesztési együttműködési alapból finanszírozódnia. Koncentráljuk erőfeszítéseik erőfeszítéseinket arra, hogy hihetőek legyenek a kötelezettségvállalásaink. Most válság van, bizonytalanság világszerte. Fontos, hogy legyenek szilárd pontok. Ezek szerepelnek az Európai Fejlesztési Konszenzusban. Visszatérek erre a kérdésre, biztosan nem csodálkozik rajta. Remélem, hogy a külügyi szolgálat az aláírásával elláthatja ön által az Európai Fejlesztési Konszenzusi Dokumentumot. Megmondom miért. A tagállamok azt a benyomást keltik, hogy kevésbé ö, elkötelezettek, mint a válság előtt. Márpedig a dokumentum szelleméhez és a dokumentum akcióihoz hűnek kell maradni. Ezért kérem, hogy írja alá ezt a dokumentumot. Végezetül, nagyon durván fogalmazok, azok, akik a hihetőséggel kapcsolatban tudnak tenni, azok jelentkezzenek. Az Európai Unión kívül Norvégia és mások. Sokan dumálnak a nemzetközi konferenciákon. De én azt szeretném, az Európai Unió ne legyen túl szerény, hanem legyen ambiciózus. Már a presztízünk is kötelez erre, és a szaktudásunk is. A többiek pedig inkább hallgassanak és nézzék, hogy mit csinálunk, ha nem akarnak csatlakozni, ne beszéljenek. Akkor szólhatnak hozzá, hogyha van mondani valójuk, és felelősséget vállalnak a világban. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm, megadom a szót magamnak. Nekem is lenne néhány kérdésem Lady Ashtonhoz. Először is egy ténymegállapítás. A tagállamok részvétele a fejlesztési támogatásban 0,44%-a volt a GDP-nek 2010-ben, 0,42 039, 2011-12-ben sorrendben amikor éppen válság van, a humanitárius segítségnyújtás nélkülözhetetlen, már pedig csökken. Gondolok itt Szíriára, gondolok itt arra másfél millió menekültre, akiből három millió lesz évvégére, egy millió menekült Jordániában, Észak-Irakban, Libanonban, egyre kevesebb eszközünk van. Az a kérdésem, hogy milyen akciót tervez, hogy a partnereket meggyőzzék, azokat, akik nincsenek nehéz, mint például Németországban, hogy tartsák be az ígéretüket, és a 0,7-re fejlődjünk föl. Második pont, aggódik a szakbizottságunk a blending technikával kapcsolatban. Hiányzik a felajánlás. Attól tartunk, hogy a legszegényebb országok ebből ki lesznek zárva, mert a blending egyfajta ellad. Mit terveznek azért, hogy ne túl eladósodás legyen a legszegényebb országok számára. Szeretném ezek után, hogy szó essék a, polit, a külügy polit, külpolitika, a biztonságpolitika és a fejlesztési politika koherenciájáról. Két-három példa világosan megmutatja, mennyire szükséges. A mali helyzet az fejletlenségnek tudható be. A dél-szaheli övezet nagyon destabilizált országról van szó fontosabb a fejlesztési támogatás, mint bármikor. Ez fontos Európa számára, fontos mert régió számára. Meg kell oldani a helyzetet például Nyugat-Szahara esetében. A fejlesztési támogatás biztonsági tényező. Ezt látjuk Afganisztánban is örömmel hallom, hogy 10 évig 200 millió euró nagyságrendben ö, kívánja megtartani ezt a támogatást. Szeretném megosztani aggályomat azzal, hogy mekkora a korrupció Afganisztánban. Egy tanulmány foglalkozik a Kabul bankkal, és sikerült kimutatni, hogy 900 millió euró az az öt év európai támogatást néhány e, egyén eltüntetett. Ennek a fele Dubájba ment, ami adóparadicsom, amely nem hajlandó együttműködni a nemzetközi közösséggel. Nem célja az intézmények megerősítése. Az ügyészek munkája Dubajban megáll, mert adó paradicsom akar maradni, áthatolhatatlanul. Mert néhány példával szerettem volna megmutatni, hogy az adóparadicsom problémája szorosan, elválaszthatatlanul kapcsolódik a fejlesztési politikához. Ha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem fogunk előre jutni sem Maliban, sem Afganisztánban. A kérdés az, milyen intézkedést tervez az unión belül, mert az unió nem tud megegyezni ilyen alapvető mechanizmusban, mint az adatcsere. Tehát hogyan fogunk az adóparadicsom ellen az unión belül, a G20-akon, a G8-akon belül harcolni? Ez része a fejlesztési politikának. Koherencia. Ez azt jelenti, hogy a konfliktus helyzeteket rendezni kell, és nem lehet minden privilégiát Burmának megadni addig, amíg az emberi jogokat nem veszik, nem tisztelik, és a muzulmán kisebbséget üldöz, üldözik. Nos, átadom önnek a szót, hogy válaszoljon minden megkérdésre. Avant de faire un deuxième... Utána lesz egy második kör. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mitchell úr, három kérdése volt. Először is az EU álláspontja a fegyverembargóval kapcsolatban. Az EU nem ad fegyvereket intézményként a tagállamok viszont másfajta döntéseket hozhatnak. A tanácsülésterek nagyon sokáig tartott azért, hogy eh, a lehető legjobban tudjuk támogatni a szíriaiakat. Már elmondtam többször, hogy nagyon nehéz eldönteni azt, hogy milyen fajta jelzések adnák a legjobb hatást, és a tanács arról döntött, ahogyan is tudja, hogy egy keretet fog adni, amelyben bármilyen meghozott döntés, és semmit nem hoztunk meg tegnap éjjel, de ezen kereten belül bármilyen döntésre lehetséges lenne, viszont az EU maga nem részese ennek. Nagyon fontos az, hogy a kockázatokat csökkentre lehessen. Számos különböző dologban veszünk részt, vannak programok, amelyek megvizsgálják azt, hogy hogyan lehet a legjobban támogatni azokat az országokat, amelyek katasztrófák által voltak sújtva, és olyanokat, amelyeknél nagyon fontos a katasztrófák megelőzése. Ezt számos különböző módon tesszük. Hadd mondjak egy példát. Például együttműködünk a különböző országokkal, hogy azonosítsuk azt, hogy hogyan tudnának szembenézni a katasztrófák kihívásával. Ez lehet egy cunami, ez lehet egy olyan hely, ahol komoly katasztrofák történtek, például a klímaváltozás egy tényező, amit figyelembe kell venni. A, Bur- a Burmában, Indonéziában, a világ számos helyén van ilyen programunk. A másik az az, hogy megpróbálunk egyfajta situation roomot, egy olyan helyet létrehozni, ahol begyűjtjük az információkat, és megpróbálunk gyorsan reagálni, és ezt annak érdekében tesszük, hogy a lehető leggyorsabban meg lehessen menteni életeket. Tehát egyrésztről csökkentjük a katasztrófák által okozott kockázatokat, és magával, a katasztrófával is foglalkozunk, amennyiben az bekövetkezik. Tehát az ECO és a külügyszolgálat is részt vesz ebben a munkában. Mi történik a lány gyermekekkel? Évekkel ezelőtt emlékszem arra, hogy volt egy program, akkor még nem is az Európai Uniónál dolgoztam, de ez a program a lánygyermekek értékére hívta fel a figyelmet, hiszen az egésznek az a lényege, hogy a nőknek és a lányoknak a közösségekben van-e értékük, és szerintünk létre kell hozni a lányok, nők értékét a közösségekben, társadalmakban. A világ számos pontján a programokban koncentrálunk a nők szerepére, a nők, lányok életére. Nem csak oktatásról van itt szó, hanem inkább arról, hogy az emberek a saját közösségeiken belül felismerjék azt, hogy a nőknek fontos szerepük van, és a nők egyenrangú felek lehetnek egy társadalomban. Ez azt is jelenti, hogy támogatjuk a nőket saját fejlődésükben, annak érdekében, hogy ezt a saját társadalmukban, családukban is továbbadhassák. Tehát egyfajta oktatás ilyen értelemben, de nagyon fontos az, hogy hogyan nézzünk ezzel szemben az olyan társadalmakban, ahol nem értékelik a nőket, és ez elvezet ez ahhoz a helyzethez, amit ön is leírt Kortez úr, úgy gondolom, hogy az áttekintésre, a felvizsgálatra kérdezett rá. Ennek az a célja, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi működik és mi nem, mit lehet jobb, jobbá tenni. Ahogy ön is elmondta, megpróbáljuk megtalálni annak az útját, hogy együtt jobban tudjunk fellépni. Tehát nem csak a szolgáltatást vizsgáljuk felül, hanem azt is, hogy olyan működünk. És a parlament munkájának során nagyon fontos, hiszen nem tökéletes az, hogy ez működik, hát nem is várjuk ezt, de mégis csak meg kell próbálni a módját annak, hogy ezt javítani lehessen, és jobban működjön ez. Beszélt eh, arról, hogy mennyire konzisztensek, következetesek a politikák, és mennyire kötődnek ezek egymáshoz. Egyetértek önnel abban, hogy az egyik legfontosabb dolog, és ebben hittem nagyon régóta, hogy meg kell találni annak a módját, hogy javítani lehessen a munkánkat a különböző politikai területeken, és ezt úgy elérni, hogy megvizsgáljuk a politikák egymásra hatását. A politikák eh, koherenciája nagyon fontos akkor, hogyha szeretnénk változást elérni, hiszen nem nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amikor egy politikai területen közvetlenül károsan hat ki egy másik területre. És ez a fejlesztés területén még inkább igaz. Ha nem vagyunk óvatosak, nem nézzük meg a többi politikákat, akkor ezek a politikák, ezek a fejlesztési politikák kevésbé lesznek hatékonyak. Tehát, amire gondoltunk, az az, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan működünk a külügyi szolgálatnál, hogyan támogatjuk a közösségeket, hogyan támogatjuk a változás alatt álló közösségeket. Számos politikai spektrumunk van, az oktatástól kezdve egészen a fejlesztési programokig, amelyel segítettünk az embereknek abban, hogy egy közösséget hozzanak létre, például KKV-kat, kis üzemeket segíthetünk a béke létrehozásában, hiszen ez alapvető, vagy a jogállamiság kialakításában segíthetünk, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, az intézmények létrehozásában, a korrupcia leküzdésében segíthetünk. Ezek a politikák együtt lehetnek sikeresek, és az egyik terület, ahol mit javíthatunk, véleményem szerint, az az, hogy a különböző területeket összevonjuk. Például a közvelem kapcsán beszélhetünk a Ria utáni helyzetről. Görenc úr, a kommunikáció egyértelműen alapvető fontosságú. Ez az egyik legnagyobb kihívás, amelyel szembe kellett nézni az Európai Uniónak tehát tájékoztatni arról, hogy mit teszünk, mit teszünk a humanitárius segítségnyújtás kapcsán. Mi vagyunk a világ a legnagyobb donor, mi támogatjuk a legjobban az ENSZ munkáját, az ENSZ ezt többször is hangoztatta. Igazából dicsekedni kell azzal, amit teszünk, hiszen a humanitárius segítségnyújtás a civil szervezetekhez megy, akik majd a mi pénzünkkel, mi pénzünket használják fel, tehát jobban kell kommunikálni azt, hogy mit is teszünk, ebben igaza volt. Amikor arról beszélünk, hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy a forrásaik 20%-át klímaváltozási célra alkalmazzák. Hát nagyon érdekes ez, mert itt nagyon érdekes választások vannak itt. Én azt mondanám, hogy az elmúlt alkalommal, amikor összeszámoltam, akkor 101 olyan országot láttam, ahol a klímaváltozás óriási hatással járhat az emberek életére. Sokkal drámaibb ez a hatás, mint amit az Európai Unió tagállamai megélnek majd. Ez áradáshoz, éjséghez vezethet, olyan változásokat okozhat, amelyeket már az adott ország infrastruktúrája nem tud elviselni. Szörnyű áradásokat láthattunk az elmúlt két-három évben. Ezek a közösségek valószínűleg a következő években is ki lesznek téve az ilyenfajta áradásoknak. Ugyanez a helyzet a szárazsággal is, hogyha egy közösségben él valaki, ahol önfenntartó gazdálkodás van, akkor nagyon fontos az, hogy támogatást, vizet kaphassanak, és ez is kötődik a klímaváltozáshoz, hiszen nagyon nehéz tudni azt, hogy fog történni ezekkel a közösségekkel. Számos közösség eltűnhet azért, mert az embereknek el kell költözniük, mert nem tudnak ott lakni azon a területen, ahol szeretnének. Ez kihat a családokra, a gyerekekre, ez kihat a gazdasági életképességére is a közösségeknek. Tehát összegezve, amikor a klímaváltozás és fejlődésről beszélünk, akkor szerintem a kettő mindenképpen kötődik egymáshoz, mert ha nem vagyunk tudatában annak, hogy bizonyos országokban a klímaváltozás drámai hatással fog járni az ott élők életére, akkor e- és nem ismerjük fel azt, hogy közép-hosszú távon kell elgondolkodnunk azon, hogyan lehetne támogatni ezen közösséget, akkor meg fogjuk azt bánni, mert mindenképpen egyfajta koherenciára kell támaszkodni, a különböző területeket együtt kell szemlelni. A fejlesztési konszenzus kapcsán én ezt még egyeztetnem kell a jogászokkal. Én a bizottság nevében e, írtam azt alá. Itt nem, itt nem csak arról van szó, hogy nem akartam, hogy nincs e, szükség arra, hogy aláírjam ezt, de ha ezt boldogabbá teszi, akkor aláírom, de az, hogy nem írtam alá ezt, az nem azt jelenti, hogy nem akarom én ezt, de akárhányszor ellenőriztem ezt, ma is megnéztem ezt, mert láttam, hogy itt lesz. Az, azt mondták a jogászok, hogy 100%-ban le van fedve, nincs itt ok aggodalomra. De, de, de kérem, ne értse ezt félre, én hajlandó vagyok aláírni. Zsori asszony igaza van abban, hogy az adatok csökkenő tendenciát mutatnak, annak tekintetében mit adunk és nagyon ö, nehéz ez a kihívás. Két dologra kell gondolnunk, hogy mit lehetne tenni. Mi mondjuk a legnagyobb donor a humanitárius segítségnyújtás során Szíria, Szírián kívül és Szírián belül is. A, utaltam a jordániai menekültáborokra, a török külügyminiszterrel is beszéltem, tegnap állandó kapcsolatban állunk a delegáció által. Szörnyű a helyzet, és ez ideig 100 milliárd eurót folyósítottunk, de az az igazság, hogyha ez a tragédia véget ér, akkor újra kell építeni az országot, az emberek visszatérnek, iskolákat, utakat, otthonakat kell építeni, és egy nemzetnek kell segítenünk, amely számos szenvedést ért meg, és nagyon sok embert traumákat élt meg emiatt, tehát sok pénz kell, majd hogy ezt helyreállítsák, tehát továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, és minden tagállamnak azt mondjuk, hogy az a kötelezettségvállalás, amit tesztek, az egy befektetés. Nem arról van szó, hogy pénzt dobunk ki az ablakon, ez egy befektetés a saját közösségek, a saját emberek irányába, hiszen az, hogyha erős fejlődő országok vannak, akkor ezek az országok, amelyeket majd meglátogatunk, majd ezekkel fogunk kereskedni egyszer, ezekkel lesz erős kapcsolatunk, az olyan oszlak, amelyek összeomlanak, azok olyan oszlak lesznek, amelyekkel majd törődnünk kell akkor. Tehát egyfajta befektetés ez a saját embereink irányába is, és ez az az üzenet, amit én szeretnék adni. A blending tekintetében óvatosnak kell lennünk. Azt, hogy különböző erőforrásokat egyesítünk, nagyon sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de óvatosnak kell lenni, úgy kell ezt eh, tenni, hogy ez ne sodorja adósságba, minél nagyobb adósságba az országokat. Kreatívabban is fel lehet használni a pénzeket. Az elmúlt két évben én azt láttam, hogy sokkal okosabban kell hozzáférnünk a különböző erőforrásokhoz, amit Tunéziában és Jordániában, Egyiptomban tettünk, és amit majd e, eh, már Burmában fogunk tenni, az az, hogy különböző forrásokat különböző dokra alkalmazunk, és nem akarunk még több adósságot létrehozni, hanem soft loanokat, hiteleket alkalmazunk. Tehát nem szeretnénk egy olyan helyzetet létrehozni, amely veszélyes lenne számukra nézve. És Zsoli asszony, az a megjegyzés, amit a koherenciáról tett, az valóban helyén való volt. Mali jó példa erre a szaháli stratégián kezdetén megpróbáltuk a régiót áttekinteni, azt, hogy milyen igények vannak kommunitárius segítségnyújtás szempontjából, hogyan lehetne segíteni alapvető élelmiszerellátás, vízellátás, oktatás, egészségügy tekintetében, hogyan lehetne békét teremteni, hiszen elég instabil volt a határ. Tehát ezt megpróbáltuk összevonni, és ebből jött létre a szaháli stratégia. és az, amit mondott arról, hogy a pénz hova megy, a pénznyomakövetése nagyon fontos, amit tettünk Szomáliá kapcsán, megnéztük, hogy a kalózkodásból származó pénz hova ment, és ugyan ez vonatkozik a korrupcióra is. Tudom, hogy nagyon sok kezdeményezés volt, a bizottság is foglalkozott ezzel, a genyomacok is meg fogják ezt mutatni, tehát mindenképpen nyomon követjük azt, hogy fog történni. És utolsó pont Burma. Valóban nagy kihívások vannak itt. Csak egy kis példát hadd mondjak. Az egyik az az, hogy például a rendőrséget is ki kell képezni. Nagyon sok um, um, erőszak azért történik, mert a helyi rendszertartó erők nem tudnak szembenézni a kialakult helyzettel. Tehát sokkal mélyebb problémákat kell megoldanunk, és uh, ezért mindenképpen helyszínen végzünk munkát annak érdekében, hogy meg tudják oldani ezek az országok ezeket a kihívásokat. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor egy második kör is indul a kérdésekkel, amelyeket Elkes asszonyhoz intézünk. Kacsmarek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, Eston asszony. Szeretném először megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat úgy érzem magam egy kicsit, hogyha az irodájában ülnék, a mi parlamentünkben sok ülés van, tehát nehéz önnek elfogadnia egy meghívást. Van a plenáris is, oda is meghívták, nagyon az Euronest közülés is van, tehát nagyon köszönöm tisztelettel, hogy elfogadta a meghívást. Második megjegyzést. Köszönöm, amit mondott és amit tett, hiszen a fejlesztési támogatásra nagyon büszkék vagyunk megnéztük a donorok listáját, és nagyon örülünk, hogy a lista élén szerepelünk, de csak négy tagország teljesítette teljes mértékben a kötelezettségét Svédország, Dánia, Luxemburg és Nagy-Britannia. A másik végén a listának a piros lámpa 0,08%-ot költenek egyes országok, kilencszer kevesebbet, mint amennyit kellene, a, egy kilencedét annak, mint amennyit kellene a fejlesztési támogatásra. Támogatásunkat élvezi tehát Eston asszony, és köszönöm előre is azt a nyomást, amelyet a külügyminiszterekre gyakorol majd. Ez nagyon fontos az Európai Unió számára. Most pedig egy kérdést szeretnék feltenni. azért, hogy tényleg tudjuk értékelni a hivatalos felesési támogatást, további akcióra van szükség. De ha elgondolkozunk ezen, akkor a legnehezebb értékelni és megvalósítani a nyolcas célt. A 2015-ös agendára térnék rá van-e gondolat, van-e vízió, hogy a globális partnerség hatékonyabb legyen. Véleményem szerint ez lesz a legnehezebben megvalósítható cél, márpedig ez jelentős cél, a jövőnkről van szó. Merci, je donne la parole. Köszönöm szépen, Afaki úr kap szót. Madame Ashton, very simple question. Egyszerű kérdés Esen asszonynak, tudom, nem érzékeny a milleniumi célok kérdésére, mint tudja. Nagy vita van a következő milleniumi célokkal kapcsolatban mivel a most az eddig tartott történet sikertörténet. Az első célokat nem csak, hogy sikerült teljesen elérni, hanem 2008-ra sikerült elérni, azaz határidő előtt. Még ambiciózusabb célokat fogalmaztak meg. A, az, a, a 2030-ra a szegénység kiküszöbölése. A, minden nagy nemzetközi intézmény és szakértők körében él ez a vita. Mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió milyen hozzájárulást tudna adni eme egészen kivételes cél megvalósításához? Köszönöm szépen. Newton Down úr, öné a szó. Rövid kérdés a magam részéről. Zsoli asszony Dubait említette én a szövetett bűnözés szakbizottságban is dolgozom. Dubajjal kapcsolatban van mit megjegyezni. Hamisított árukkal árisztják el Európát. Nagyon sok bevételtől szabadítanak meg bennünket. Dubaj sokszorosan ellentmond a szabályoknak, a tranzit árokat nem semmisíti meg, hanem visszaküldi annak, aki gyártotta. És akkor más útvonalon újra próbálkozhatnak. Nagyon jó lenne, hogyha Dubajjal beszélne, és ne kéne, hogy semmisítse meg a hamisított árukat. További megjegyzésem. Zoli asszony azt mondta, hogy évente egyszer jön a szakbizottságunkban, jövőre választás év van. Ez lehet, hogy az utolsó látogatása. Ez nem kérdés. Talán vissza fog jönni, de hát jövőre válasz lesz. Nem muszáj válaszolni erre a kérdésre. Madame Toya. Toya asszony, tessék, önél a szó. Igen, köszönöm szépen részemről is. Úgy gondolom, hogy sikerült talán közelebb kerülnünk, és akkor gyakrabban ellátogat hozzánk majd, Rengeteg téma kötődik a mi feladataink közül a külügyi szolgálat munkájához, amit ön irányít. Úgy gondolom, hogy közös külpolitikát kell kialakítani az Európai Uniónak, egy hangon kell megszólalnunk, akkor is, hogyha nem könnyű ez a feladat. Két kérdést tennék fel, az egyik nagyon bonyolult, de a másik sem elhanyagolható. 2015 utáni időszakról beszéltünk, és megfelelő célokat kell ugye meghatározni, és megfelelő módszerre is szükség van a célok eléréséhez. Különben felaprózódnak az erőforrások, és nem leszünk hatékonyak talán jó lenne, hogyha megvizsgálnánk azt is, hogy milyen távra tervezzük a célkitűzéseket, illetve értékelési kritériumok, időbeli fenntarthatóság, tartóság is vizsgálandó, hogy ezekben az érintett régiókban a programjaink tényleg tartósan fennmaradnak-e, vagyis azok eredményei tartósan fennmaradnak-e. Ehhez kötődik a másik kérdésem, hogy nagyon gyakran rá kell jönnünk, hogy akkor sikerül tartósá tenni az eredményeket, hogyha civil társadalmat sikerül megmozgatni, velük a kapcsolatot kialakítani. Ugye hatalom lehet, hogy korrupt, egy sor régióban így van, sőt Európában is időnként jó lenne, hogyha a civil társadalom erősödhetne, hogyan lehetne őket, szövetkezeteket megerősíteni. Szerintem a civil társadalom garantálja a célok tartós teljesítését. Aztán van még egy nehéz kérdés, az önhöz tartozó programok esetében hogyan lehet a nemzetközi jog növekedésével számolni. Ugye bizonyos országokra nyomást kell gyakorolni, egyes országok nem tartják be a vállalásaikat, például az én országom sem, Madame Zsoli, Zsoli asszony is említette ezt a problémát. Hogyan lehet a az erősödő nemzetközi jog esetében fellépni. Például a taposóaknak esetében ott továbbban Genfben gyakorlatilag konszenzus alakult ki korábban a civil társadalom kampányt végzett, bemutatta megcsonkított embereket, és ennek eredményeképpen jött létre ez a koalíció. A földek elvétele, megszerzése, lenyúlása esetében és nagyon hasznos programot lehetne indítani, vagy a bioüzemanyagokra is fel lehetne hívni a figyelmet a mezőgazdaságból kivont, élelmiszertermésből kivont területekre. De hát természetesen a nemzetközi jogot mindig be kell tartani, felvetődik bennem, hogy hogyan lehetne nemzetközi szinten konszenzust kialakítani, lehet, hogy az ENSZ-ben, nem tudom hol. Minden esetre lökést kell adni a nemzetközi jog erősödésének, bővülésének, az Európai Uniónak nagy erőfeszítéseket kellene tennie. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Még egy valaki kéri a szót, ez lesz az utolsó kérdés. Aztán Eston asszonynak visszaadjuk a szót, hogy válaszoljon és lezárja az eszmecserét. Gören szúrja a szó, ön teheti fel az utolsó kérdést. Úgy gondolom, hogy a főképviselő asszonyt nem fogja meglepni, hogy én továbbra is követelem, hogy az Európai Fejlesztési Konszenzust igenis írja alá. Három érvem van, azon kívül, amit az előbb mondtam. Első érvem, az Európai Parlament elsőprő többséggel szavazta meg. Második érv, az Európai Parlament aláírta, mert úgy gondoljuk, hogy minden intézményes ágnak el kell ismernie a fejlesztési támogatási közösségi joganyag. A harmadik érvem nem tudom, hogy meggyőzi-e ön, de Talleyrand idézném, még hogyha magától értetődik is valami, jobb, hogyha kimondjuk. Tehát, hogyha valami aláírás nélkül is magától értetődő, aláírva még jobb biztosíthatom, hogy találunk időpontot egy aláírási ceremóniára, és rengetegen fogunk eljönni, hogy frenetikusan támogassuk tapsunkkal. Köszönöm szépen, Eston asszonyi a szó, hogy válaszoljon és lezárja az eszmecserét. Köszönöm szépen! Hadd kezdjem Kacsmarek eh, úr észrevételeivel. Hát mondjam el, hogy nagyon várjuk a jelentését. Igaza van, sok rendezvény van, és időnként választanom kell közülük. Mindenképpen jó, hogy most el tudtam jönni folyamatosan nyomást gyakorlunk az országokra, hogy a vállalásaikat teljesítsék. Tudom, hogy nehéz ez, és az egyik kérdés az, hogy hogyan mondjuk el a közvéleménynek, hogyan magyarázzuk el, hogy tényleg jól költik el ezt a pénzt, megfelelően költik el a pénzt, miközben az emberek nem élnek jól egyes országokban, nálunk sem. Azt kellene elmagyarázni, hogy ez egy befektetés, aminek az osztalékát visszakapjuk hiszen olyan országokat támogatunk, amelyek nagyon fontos kihívások előtt állnak, és nélkülünk nem tudnák a fejlesztési lépcsőt meglépni. Más esetekben pedig emberek ártatlanul halnak meg, hanem segítünk. Nagyon fontos, hogy az embereknek elmagyarázzuk, hogy befektetésről van szó, többet kellene tenni azon eh, a szinten is, hogy elmagyarázzuk, hogy az értékeink miatt erről nem mondhatunk le. 2015 utáni időszak, ez az egyik nagy kihívás, amiről most eh, folytatjuk a vitát. Eh, említettem néhány dolgot az elején azzal kapcsolatban, hogy a jogállamiság, a demokratikus irányítás, stb. milyen fontosak a mai vitából, amit a tagállamokkal folytattunk, illetve az ENSZ főtitkár helyettessel egyértelmű vált, hogy sokkal többet kell tenni bizonyos területeken, korrupciós küzdelem, intézmények kialakítása, a jogállamiság kialakítása, nagyon fontos, hogy ez az egyfajta társadalmi infrastruktúra létrejöjjön, hogy a változások megvalósulhassanak. Rakic úrat üdvözlöm, azt hittem, hogy Afganisztánról fog kérdezni, de a szegénység felszámolásával kapcsolatos kérdése. Nos, ambíciózus ez a terv, de nem lehetetlen megvalósítani. Andrew Spielberg, a magas szintű panelnek a résztvevője, és arról folyik a vita, hogy 2015 után hogyan lehet az abszolút szegénységet teljesen felszámolni. Ő egyébként pontosan már el tudja magyarázni, hogy hol tart ez a munka. Én fejet hajtok előtte, fáradhatatlanul küzd mindenben, amit felvállal, ugyanakkor a szegénységet és a fenntartható fejlődést effektíve össze kell kapcsolni, ugyanis az emberek, akiket kiemelünk a szegénységből, kívül is kell, hogy maradjanak a szegénységen. Nem szabad, hogy konfliktusok alakuljanak ki. Egyes országokban kiváló természeti erőforrások vannak, az emberek mégis szegények, mert nem tudják használni a természeti kincseket. Aztán vannak olyan helyek, ahol nagyon nehéz felszámolni a szegénységet, és ott megfelelő szintű fenntartató fejlődésre van szükség. Tehát nagyon sok fejlesztési lehetőség van, és rengeteg csodálatos példa illusztrálja a lehetséges sikereket. Nagyon intelligens is tud lenni az ember, kevés forrásból az emberek megragadják a lehetőségeket, mihet lehetőségeket kapnak. A női közösségekre elég gondolni, kisvállalkozások kialakítása, családok ellátása ebből. Óriási az ambíció, meg kell csinálni. Nevetséges, 2013-ban karbatett kézzel nézni a televíziós hirdetéseket, fantasztikus civil szervezetek próbálják segíteni a gyerekeket, nőket a világban. Newton Dunn úrnak köszönöm az üzenetet. Hát ami a választásokat illeti, nos mindenkinek bon chance, jó szerencsét jövőre. Valószínűleg most már rohan az idő. És hát ez egy újabb időpont, egy újabb alkalom Európa számára, hogy elgondolkozzon a dolgokon. Tolja asszony, civil társadalom, szerves részét képezi mindennek, amit csinálunk, ők az aktív része a társadalomnak, és igazából segítenek nekünk a problémákat a nemzetközi jog nyelvére lefordítani. Rengeteg példa van arra, amikor a civil társadalom állt az élére a drámai változásoknak a társadalmakban egyes átmenetet megélő országokkal eh, eszmecserét folytattam a demokráciáról, és eh, mindig elmondom ilyenkor, hogy eh, mennyire fontos a civil társadalom, nem csak a választások előkészítésekor, hanem ö, folyamatosan a demokrácia egész élete során ö, meg kell, hogy legyen ez a kontroll mindenhol, ahol járok, elmegyek az emberi jogi szervezetekhez. Tunéziában én voltam az első külföldi nő, aki valaha az épületbe beengedtek. Egyiptomban is nagyon fontos, hogy a civil szervezetek életképesek legyenek. Az egész világon így van, ez Afrikában, Burmában, Afganisztánban, a civil társadalom igazi vállalkozásokat jelent. Nem csak megkérdőjelezik a folyamatokat, hanem előbbre viszik a társadalmat. Lehetőleg erőteljesebben támogatni kell a civil társadalmat, és hogyha őket segítjük, akkor ezzel nyomást gyakorlunk, hogy a célt elérjük. Görrensz úr, hogy tudnék visszautasítani egy ilyen kedves meghívást? Természetesen, nagy örömmel. Bármit megteszek, ami önnek örömére szolgál. Krisztin majd megszervezi trombitát, harsonát, pesgőt rendeljenek. Önökkel, önnel, nagyon szívesen. Köszönöm. Ezzel a nagyon jó hírrel köszönjük meg a főképviselő asszonynak, hogy eljött, és hogy válaszolt a kérdésekre. Nagyon sok bátorságot, kitartást eh, kívánunk a nehéz munkájához, számítunk önre, hogy eh, arra fogja ösztökélni a tagállamokat, hogy tartsák be a vállalásaikat, és hogy a külső fellépés így koherensebb lehessen. Köszönöm szépen, mondjam. Köszönöm.